Ready? Elkészültek? Rendben, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Ja, also ich bin jetzt gerade gewählt worden, Sie sollen die Kamera nicht anfassen. Egyébként azt mondták, hogy nem szabad meg hozzányúlni a kamerához, de gondolom senki nem tett ilyet. Szoboda úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr, nem akarom elodázni a dolgot, csak emlékeztetném a kollégákat, hogy 1956. október 23-án nagy európai esemény történt, ekkor kezdődött Magyarországon az 56-os forradalom. Sajnos a szélsőségesek kisajátítják maguknak ezt a